Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam. Egy szóval jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit szeretettel. Elnézést, hogy egy picikét későn kezdjük az ülésünket, de elkezdtük. Egyetlen napirendi pontunk van, 10 óráig a FAU képviselője jön hozzánk, mindjárt bevezetem ezt a napirendi pontot, de előtte még valamit tájékoztató a elmondok. Lehet, hogy már megkapták, de nem tudom, hogy el tudtak-e mélyedni Házelkamp asszony e-mailjében. Ő ö, a tegnapi koordinátorok ö, ülésén hozott döntést kérdőjelezi meg. Tegnap az állatok szállításáról egy jelentést ítéltünk oda, az ECR frakciónak, a jelentés készítésének lehetőségét kapta meg az ECR frakció. Házekamp asszony pedig fellebbezett ezen döntés ellen, meglehetősen éles hangon fogalmazta meg ezt, a, ezt az e-mailt arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a jelentés tervezetet az ECR frakció kapta tegnap a, frak- a koordinátorok ülésén. 25-17 volt a szavazás eredménye, 25 ten szavaztak arra, hogy az EKR frakció kapja meg ezt a jelentést. Teljesen a belső szabályaink alapján jártunk el, vitát folytattunk, majd szavaztunk. Nem a dehont rendszer, nem a pontrendszert alkalmaztuk, a dehont rendszer ebben az esetben csupán orientáló jelleggel, iránymutató jelleggel bír, de a szavazás döntött. Így néz ki tehát a dolog, így áll a helyzet a tegnapi döntésünk alapján, és ami engem illet, semmilyen személyes érdekem, érdek nem vezetett akkor, amikor éppen az ECR frakció kapta meg ezt a jelentést, tervezetet. Miközben Házekamp asszony levelében meglehetősen öm, egyoldalúan állít be engem, mintha bizony én megdelejeztem volna a szakbizottság tagjait, és a saját akaratomat kényszerítettem volna rájuk. Hát örülnék, ha ilyen delejes erőm volna, de hát sajnos ezzel nem rendelkezem, a levél pedig ezzel vádol meg. Valamint azt mondja, hogy az elnökök értekezletét is meggyőztem ezzel az erőmmel, hogy a többség akarata ellenében az ECR frakció kapja ezt a jelentéstervezetet és hogy arról is meggyőztem volna őket, hogy az Agri váljon illetékes szakbizottsággá. Valóban, azért harcoltam, hogy ezt a dossziét mi vigyük illetékesként, ez tagadhatatlan, de hát hosszú um, ellenőrző vagy vizsgálati folyamatot nem lehetett útjára indítani, és összességében sikerült elérnünk, hogy az Agri a mi szakbizottságunk legyen illetéke szakbizottság, bár két másik szakbizottságot is bevontak um, véleményalkotóként a munkába, az MVT és a Trant. Házakán passzony pedig az vádolt meg, hogy az MV bevonása ellen lettem volna. Hát ez egyszerűen nem igaz. A döntés megszületett, demokratikus módon született meg. Sajnálom ezt a levelet, de esetleg házakán passzony árnyék jelentéstevővé válhatna, Tudjuk, hogy ő roppant felkészült, kompetens, elkötelezett ebben a témában. Éppen ezért minnyájunk örömére szolgálna, hogyha ő a nagy szakértelmét, az ő nagy szakértelmét az állatvédelem területén e dosszié kidolgozása során is alkalmazni tudná. Hiszen ez a dosszié, ez a jelentés tervezet az állatok védelméről szól, Házakámp asszony munkája minden bizonyal növelni fogja a elkészült jelentés minőségét. Ugyanakkor elnézésüket szeretném kérni, hogyha bármilyen eljárásjogi hibát követtem volna el, bármi tűrés, tagadás, megmondhatom, nincs ilyen benyomásom. Ráadásul semmilyen személyes, legfőképpen nem rejtett érdeket nem követtem. Ezeken passzony levelében meglehetősen érzel, érzelem dús és eh, indulatos fogalmazással élt. Nem hiszem, hogy erre okot adtam volna. Nos, hogyha a koordinátorok kérik, akkor nyugodtan megvitathatjuk újra ezt a kérdést, de nem hiszem, hogy erre szükség lesz. És ezzel pedig kipipáljuk és lezárjuk, ha egyet értenek velem ezt a napi rendi pontot, illetve ezt a pontot. Elnézést, hogy én hosszan beszéltem, de úgy gondoltam, hogy ezt meg kell beszélnünk, tisztáznunk kell, ami történt. Nos, hölgyeim és uraim! Még egy másik témáról is tájékoztatni kell önöket. Egy tisztelt képviselőtársunk, egy képviselőtársunk, akivel kitűnően együtt tudtunk működni. Jean-Paul Dönano úgy döntött, hogy a hónap végével nyugdíjba vonul. Nem tudom, miért tervezed ezt, Jean-Paul, hát nagyszerű formában vagy, nem értem a döntésedet, de hát ez persze te tudod, nagyszerű munkát végeztél itt a parlamentben, különböző dossziékat vittél, de hát persze tiszteletben tartjuk a döntésedet. Jean-Paul Dönanó 2014 óta az Európai Parlament tagja, de a limuzáni régióban hosszú politikai és szakpolitikai karriert futott be. Élete, szakmai élete nagy részében a limuzáni régióban töltött be különböző tisztségeket. 1977-ben kezdte el szakmai pályáját, először alpolgármester, aztán polgester, volt Limuzenben, majd pedig a regionális tanács alelnöke, végezetül pedig elnöke volt szűkebb pátriájában, hazájában, limuzenben elkötelezetten dolgozott. Ezen felül póttagja volt az Agri Szakbizottságnak, aztán teljes jogú tagja volt, valamint a Költségvetési Szakbizottság tagja is volt. Jól emlékszünk, a fehérje tartalmú növényekről készült kitűnő jelentésére. mindig nagyra értékeltem Dönanó kollega nyugalmát, eh, kiegyensúlyozottságát, amelyet egyébként most is kisugároz. De képviselőtársam, van egy, meg is vádolom valamivel, egy eh, szemére lobbantok valamit, ugyanis ön elkötelezett zenész, gitáron és eh, harmóniumon, gitáron és tangóharmonikán játszik. ön Franciaország szerte híres szép játékáról. François Hollande 2012-es választási kampányában ön adta a zenei hátteret. És reméljük bizony, kedves kollégám, hogy egyszer mi is azon öm, kedvezményezettek körébe kerülünk, akik meghallgathatják az ön zenéjét, muzsikáját. reméljük, hogy egyszer még eljössz hozzánk, és játszol nekünk. Csodálatos, ha az embernek egy ilyen hobbija van, főleg, hogyha zenél. Én bizony nagyon nagyra értékelem az ilyen hobbikat. Mert sajnos nem vagyok nagyon tehetséges, hogy nem mondjam, botfülű vagyok. De botfülű ide vagy oda, ugyanakkor nagyon szeretem a zenét. a już jak ktoś jeszcze umie zagrać z, słuchając ze... Mondom, még énekelni sem nagyon tudok, mert nem jó hallásom. Hogyha meg valaki abszolút hallással rendelkezik, vagy pedig egyszerűen csak oda hallgat, és már is utána tudja énekelni a, a bárkinek a szólamot, a dalt, hát ez nagyon nagy hatással van rám, és imponál nekem. Szóval Jean-Paul, köszönöm szépen, hiányozni fogsz. Minden jót kívánunk neked. Chciałem coś powiedzieć, to bardzo proszę, e, naprawdę... E, Hogyha még más is szót kérne, akkor megadom a szót bárkinek, tessék. Hát ilyen az élet. Elhagysz bennünket. Mi is egy szép napon majd megint elhagyjuk az Európai Parlamentet, közelegnek a választások, és persze aztán mindenki visszatér majd szűkebb hazájába, táj hazájába. Andrió úr, tessék! Oui, merci. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, ezeket a nagyon igaz és meleg szavakat emberiségről tanusz, tanúskodnak, és ez meg is felel Jean-Paul Delano ö, ö, karakterének. Én koordinátor csak és barátnak is azt szeretném mondani, illetve inkább barát és koordinátor, ez a sorrend a helyesebb. Szeretném elmondani, hogy mennyire örültem, hogy vele dolgozhattam, elmondta ön is, az ér, zenei képességei túl azt is elmondhatom, hogy azon nagy politikusok közé tartozik, akiket munka közben ismertem meg, és tanultam értékelni, akik a becsületesség, tisztesség, humanizmus, kvalitásokkal rendelkezik, és ez az napi munkájában is megjelenik, és ehhez még a tiszteletet is ide kell tenni, mert ezek azok a kvalitások, amik őt leginkább jellemzik. Ez nagyon fontos nem csak a mezőgazdaságban, ami őt rendkívül érdekel, de a vidékfejlesztésben is, és a politikai mandátumai alap, alatt is mindig ezeket az elemeket képviselte és ezek neki nagyon szívügyét képezik, és ez jellemzi őt, és az egész pályafutásán is ezek a kvalitások mindig megjelentek, de nagyon őszintén a, többször bemutatta be, azt is, hogy elkötelezett az állampolgárság, a demokrácia mellett, és mindig is elkötelezett volt. Kiti, kitűnően tette ezt, és szeretném megköszönni neki, hogy ő olyan, amilyen, és hogy ez, ehhez hű volt egész politikai pályafutása során. Igaz barátsággal Gotérzek felé, és köszönöm szépen elnök úr, hogy lehetővé tette, hogy én is szólhattam néhány szót Jean-Paul Delano érdekében, akinek még egyszer nagyon köszönöm a politikai pályafutását és személyes barátságát. Köszönjük, Desz úr, elnök úr. Szikierszki elnök és Erik szavaihoz szeretnék csatlakozni és a frakcióm nevében meg szeretném köszönni neked, jean a kitűnő és fair együttműködést. Minden jót kívánok a további életedhez. Remélem, ahogyan Szikerszki kollega is mondta, be, benézel még hozzánk, eljössz hozzánk. Minden jót kívánok neked frakciónk nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen eh, nagyon eh, meghatottam azon, ami most itten történik ezen a nyitón, ami számomra az utolsó nyitóülés az Agri Szakbizottságban. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani ezek eh, pillanatokért, amelyek eléggé kivételesek számomra elnök úr, szeretném elmondani, milyen nagyra értékeltem azt, ahogy ön vezette ezt a szakbizottságot, egyfelől határozottan és ugyanakkor jó indulattal ügyelt arra, hogy ez a szakbizottság megfelelően működjön Szeretném megköszönni a kollégáknak is a tiszteletet. Azt hiszem, hogy ez az a szó, ami leginkább ide illik, hogy egymást tiszteletben tartották. Mindenki elmondja a véleményét a bizottságban, ugye, hogy ez régen volt a divat, mindenki elmondja az álláspontját, és utána megpróbálunk egymással beszélni és kommunikálni, hogy utána a mezőgazdaság és az Európai Unió érdekében a legjobb döntést meghozzuk. Szerintem ez adja Európa erejét és a mezőgazdasági szakbizottság erejét is. És ez a, az európai népek ér, érdeke is. Nagyon meg vagyok hatódva, és még egyszer köszönöm a kedves szavakat. Nem ígérem, hogy visszajövök a tangóharmonikámmal együtt, de nem zárom ki, mert ez azt is jelenti, hogy most egy kicsit újra el kell kezdenem foglalkozni a zenével. Én hallás után játszom, ez igaz, elnök úr, és uh, ugyanakkor meg vagyok, magam is meglepődtem, hogy nem tudtam jobban megtanulni angolul, mert valahogy az angol kiejtés az mégsem megy. Úgy látszik, hogy a zene és az angol kiejtés az nem egy és ugyanaz de köszönöm, hogy ilyen érzelmes pillanatokat szereztek nekem. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo, merci beaucoup. Köszönjük szépen, Dönano kollega. Most pedig rátérünk a napirendünk következő pontjára. Ahogyan tudják, a szennyezéssel foglalkozó globális szimpózium Rómában került megrendezésre május 2 és 4 között. Faús barátaink szervezték. Ezt meg is hívtak, de sajnos nem tudtunk a FAO szimpóziumán részt venni. Mini plenáris tartottunk éppen Brüsszelben, egy szóval nem tudtunk képviselőt küldeni Rómába. Azt kértem ugyanakkor, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy mi történt Rómában. Vargas úr nem tudott sajnos eljönni, de Rodrigo de la Puerta úr fogja őt helyettesíteni, ő pedig a FAO brüsszeli kapcsolattartó irodájának a vezetője. valamint a technical panel, a talaj tisztasággal foglalkozó technikai munkacsoport vezetője is itt van. Nagyon fontos kérdés ez, újton újra vissza is térünk erre a kérdésre, hiszen a talaj, a termőtalaj talaj és a talajvíz közhelyt mondok, előfeltétele az élelmiszertermelésnek. Tehát a talaj alapját adja minden értelemben a mezőgazdaságnak. A talajjal való gazdálkodás nagyon fontos feladat. Egyre sok rossz minőségű talaj létezik a világon, tehát a talaj minősége nagyon fontos szerepet játszik minnyájunk számára. De most már nem beszélek hozzá, ne izguljanak, hanem üdvözlöm az, a FAO képviselőit, meg is kapják a szót. Utána pedig azt szeretném kérni, hogy a válaszok során lehetőség szerint rövid választ adjanak, hogyha túllépjük az időt, akkor majd visszatérünk egy későbbi időpontban erre a témára. Köszönjük, hogy itt vannak, mindig nagyra értékeljük a FAO-val való kitűnő együttműködést. Hiszen ugyanazokkal a témákkal foglalkozunk. Tessék, parancsoljon öné szó. Köszönöm szépen, igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők, jó napot kívánok mindenkinek. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az egészséges talaj kérdéséről beszélhetek itt, hiszen a fenntartható fejlődés és az élelmiszerellátási biztonság előfeltétel az egész talaj. Köszönöm a szakbizottságuknak, hogy folyamatosan figyelemmel kísérlik ezt a kérdést. Talán emlékeznek rám, 2015. decemberében az önök szakbizottsága, az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottsággal együtt, és egy sor eszmecserét folytattak a világ talajnap, a World Soil Day keretein belül, és itt kihangsúlyoztuk, hogy a talaj alapvető fontosságú az emberi élet fenntartása érdekében. Tisztelt parlamenti képviselők, a mezőgazdasági tevékenység alapja a talaj. Ez az a médium, amelyben majdnem minden öm, növény nő. Becslések szerint az elfogyasztott élelmiszer 95%-át közvetve vagy közvetlenül a talaj segítségével állítjuk elő. Az egészséges talaj tehát az élelmiszerellátási rendszerben fontos. Itt van a víz, a tápanyagok, az oxigén, amelyel a növények növekednek. Ugyanakkor amikor fertőzött talajban nő a növény, akkor ez maga is megfertőződhet, veszélyeztetve így az elfogyasztóját. A világ talajai jó, vagy rossz, vagy nagyon rossz feltételek állapotban vannak, hogyha minden szinten nem lépünk föl, a kormányok szintjén, az egyének szintjén, a nemzetközi szervezetek szintjén és a parlamenti képviselők szintjén, akkor veszélyes helyzet állhat elő. Az évek során elkerülte figyelmünk ezt a fontos témát, ezt a fontos problémát, mégpedig azért, mert gyakran nem látható, hogy szennyezett a talaj. Például a levegő szennyezettségét látjuk, érzékeljük, víz, vízről is meg tudjuk állapítani, szennyezette vagy nem, akár szabad szemmel is a talaj szennyezettségét nem tudjuk megállapítani. Miközben a talaj bizony pufferként működik, fel kiszűri a anyagokat, de persze van egy telítettségi fok, van egy bizonyos mennyiségű szennyező anyag, amelyet a talaj fel tud venni. A talaj minőségét meghatározza a vízminősége, a levegő minősége, és persze veszélyeztetheti az élelmiszer biztonságot azáltal, hogy csökken a hozam, illetve veszélyeztetheti akár a növény, növények minőségét is, kihatva így közvetlen vagy közvetlenül az emberek egészségére és a környezet állapotára. A szennyezés adja a talajszennyezés fő okát, a hulladék eh, bekerül a környezetbe, vegyi anyagok kerülnek a környezetbe, vagy pedig eh, nem fenntartható állat és, állattartás és mezőgazdasági tevékenység vezethet ide. A talaj szennyezettség egy olyan téma kell, hogy legyen, amelynek abszolút prioritást kell adnunk. A FAO és a Global Soil Partnership, a globális talaj partneri kapcsolata elkötelezett a fenntartható talaj menedzsment mellett annak érdekében, hogy minimalizáljuk a talajszennyeződését. Az elnök úr említette, hogy két héttel ezelőtt Rómában tartottuk meg a talajszennyeződés globális szimpóziumát. Ez egy nagyon sikeres konferencia volt, hiszen tudósok, szakértők, döntéshozók, a talaj, a termőterületek birtokosa és sok-sok más szereplő ült le egy asztalhoz, hogy a kérdést megvitassa. A talajszennyeződés egy olyan globális kihívás, amit nem veszi figyelembe az országok közötti határokat, és nem csak a saját országunkat érinti, hanem a szomszéd országokat és azok szomszéd országait is, amelyek esetleg árukkal látnak el bennünket. A, nem tudjuk, hogy a talajszennyeződésnek milyen globális kihatása van, főleg a fejlődő országokban nem rendelkezünk kellő információval. Ezek az országok nem rendelkeznek elég kapacitással és forrással, hogy felmérjék a talajszennyezés mértékét. A FAO szervezetem elkötelezett a, amellett, hogy felhívja ezen veszélyre a figyelmet, kapacitásépítéshez járuljon hozzá, és segítsem, hogy a talaj kontamináció vagy szennyeződést mérni lehessen. Ahogy Rodriguez kollégám elmondta volna, úgy az ő beszédét tartom meg, a talajvizsgálat tudományos bázisa rendelkezésünkre áll, most már lépéseket kell tenni. Meg szeretnénk köszönni az Európai Uniónak, hogy a Global Soil Partnership-et támogatja, és támogatja a FAO munkáját is az egészséges termőtalaj fenntartásában, megőrzésében. Reméljük, hogy ez az együttműködés az Európai Unióval nőni fog, és el fog mélyedni annak érdekében, hogy fellépjünk a talajszennyezés ellen, és így leküzdhessük ezt a nem látható veszélyt. Meg vagyok róla győződve, hogy az Európai Parlamentnek itt kult szerepe van. Natalia Rodríguez Uchenia, szintén a spanyol maffia tagja, tehát a Global Soil Partnership titkárságán dolgozik, ő pedig rövid prezentációt tart majd arról, hogy a szimpózium milyen eredményekre vezetett, és hova tart a jövő. Köszönöm szépen! Thank you very much, Rodrigo. Köszönöm szépen, Rodrigo, köszönöm a bevezetőt és ezt a kitűnő előadást. Én szeretném bemutatni önöknek néhány technikai vetületét a talajszennyeződésnek, és meg szeretném összefoglalni a legfőbb ajánlásokat és következtetéseket, amelyekre jutottunk a szimpóziumon. Rodrigo említette, hogy a ö, talajszennyezés az egy rejtett ö, realitás. Miért realitás? Mert egy kémiai ö, re, degradálódás megy végbe, megvannak a különböző anyagok, amelyek a normális mennyiségnél nagyobb koncentrációban vannak jelen a technikai panelünk, amely a globális partnerség kapcsán foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, 2015-ben készítette a jelentését azról, hogy mik a legnagyobb veszélyek a talajra nézve, és a talaj szennyeződés tekintették az egyik legfontosabb elemnek. Európában, Eurázsiában a harmadik veszélyeztető tényező a talaj vonatkozásában mi vagyunk ezért a szennyezésért felelősek. Az emberi tevékenység a legfőbb forrása a talajszennyeződésnek nagyon nagy különbségek vannak a különböző veszélyes anyagok tekintetében. Jelenleg 1444 vegyi anyag kerül a környezetbe naponta, és nem tudjuk, hogy ezeknek milyen az egymásra hatása. Például Európában több mint 340 ezer olyan terület van, amely már jelenleg is szennyezett, ezeket ö, valami, ezekkel valamit kellene csinálni, tehát rehabilitálni nagyon nagy költséggel úgy becsüljük, hogy 2,8 millió helyszín lehet, amely fertőzött Európában, csak Európában. Továbbá azt sem tudjuk, hogy ez a szennyeződés milyen mértékben és hogyan terjed tovább, vagy vándorol el. Tehát a szennyeződés, ahogy Rodrigo is, és az elnök is említette, komoly hatással van a vízminőségre, a lég, levegő minőségre, de egészségünket is befolyásolja a környezetet, és az élelmiszer előállítást is befolyásolja, illetve veszélyezteti. A világ lakossága 9 eh, milliárd lesz 2050-re, és ezért fontos, hogy eh, biztonságos élelmiszerrel tudjuk ellátni. A globális partnerség kidolgozott egy önkéntesen követhető útmutatást, úgyhogy 58 a legközben emelkedik az élelmiszer mennyisége. 60% kellene a növekedés ahhoz, hogy e, jó legyen a, az ellátás, tehát hogyha végig, végrehajtjuk a talajfenntartható intézkedéseket, akkor ezt az arányt el tudjuk érni. Igazi veszélyt jelent ez a fenntartható fejlesztési célok szempontjából is. 12 célkitűzésnek az elérése közvetlenül összefügg azzal, hogy minimálisra csökkentsük a talajszennyezettséget. A globális szimpózium eh, a talajszennyezésről egy igazi siker volt. Több mint 500 eh, tudós, eh, ipari, kormányzati képviselő, földhasználó és döntéshozó volt jelen. Három nagy területre koncentráltak, és hozták meg a konklúzióikat, illetve észrevételeiket. Ezeket szeretném most ismertetni. Az világos, hogy a talajszennyezés az egy globális veszély, a világ minden részén jelen van, és ezzel a problémával mindenütt találkozunk. Ugyanakkor romlik ugyan a helyzet, de van lehetőségünk Múlt év decemberében volt a harmadik ülése az ENSZ környezetvédelmi szervezetének, és aláírtunk egy nyilatkozatot a talajszennyeződés megelőzése, illetve minimálisra csökkentése érdekében. A fő kulcs következtetései a szimpóziumnak, hogy tudományosan bizonyítható, hogy a talajszennyezés veszélyezteti az emberi egészséget, a mezőgazdasági termelést, az élelmiszerbiztonságot. Ehhez közös erőfeszítések kellenek, hogy ezt mindezt leküzdjük, és mindenkitől azt kell kérni, hogy minimálisra próbáljuk ezt csökkenteni, illetve próbáljuk meg a helyzetet helyre, hely, helyrehozni a fő területe az ipar, a hulladékkezelés és a mezőgazdaságnak van e területen fő szerepe. Azért fontos mindez, hogy fenntartható talajminőséget tudjunk elérni. Mindenképpen prioritás kell, hogy legyen a talajszennyezés megelőzése, mert a helyreállítása a talajnak, az óriási költségekkel valósítható csak meg. Tehát még nem igazán tudjuk azt sem, hogy a globális talajszennyezettségű milyen mértékű nemzeti programok is szükségesek ehhez kellenek a világ különböző részein kísérleti projektek, főként Afrikában, Ázsiában, mert ott vannak a legnagyobb problémák, nincs egyáltalán, vagy csak nagyon korlátozott jogszabályi keret, ami meg tudja akadályozni a talajszennyeződést, és adataink sincsenek igazán. Az ajánlások, amelyeket valamennyi résztvevő elfogadott a szimpózium alkalmával, az az volt, hogy nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet már a gyerekeknél, a politikusoknak, a földhasználók körében, hogy jobban értsék, hogy egyáltalán mi a talajszennyeződés, és hogy, hogy mit kell tenni, hogyan kezelhető, hogyan lehet megelőzni, és hogyha szükséges, akkor hogyan lehet helyrehozni a dolgokat. A globális partnerség e tekintetben nagyon fontos, Végeztünk figyelemfelhívó kampányokat minden évben, hogy mik a legfőbb veszélyek a talajra nézve, és az idei év sem lesz más. Végre fogjuk hajtani a figyelemfelhívó kampányunkon decemberben, de erről majd később fogok beszélni. A szimpózium alatt még felvetődött, hogy két technikai munkacsoportot kellene létrehozni, hogy a döntéshozatali folyamatot támogassák a technikai csoport, konspektualizmusba helyezett iránymutatásokat fog kidolgozni, hogy hogyan készüljenek a jelentések, adatgyűjtések. Ahogy már mondtam, a talajszennyeződés egy prioritás kell, hogy legyen mindenki számára, és ehhez a már meglévő útmutatásokat kell alkalmazzunk, ami van a fao és is, van az önkéntes útmutató, a peszticidek alkalmazására vonatkozó útmutatások és egyéb anyagok és ezeket kell javítani annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a talajszennyeződés. És végezetül pedig szeretnénk kialakítani a kapacitásokat az oktatás területén is azért, hogy a talajszennyezés egész ciklusát kezelni tudjuk. Mint említettem, komoly figyelemfelhívó kampányt fogunk tartani decemberben, ha szeretnék, önök is csatlakozhatnak ehhez idén végre fogjuk uh, hajtani a szimpózium dokumentumát, és megpróbáljuk ezeket az ajánlásokat mind uh, bevezetni, illetve alkalmazni. Technikai uh, kézikönyvet is fogunk készíteni, illetve a talajrehabilitációval is fogunk foglalkozni. Ugyanakkor nagyon komoly korlátaink is vannak, sokkal nagyobb pénzügyi forrásokra van szükségünk, hogy konkrét akciókat tudjunk létrehozni az egészséges talaj érdekében. Szükségünk van az Európai Unió támogatására, de szeretnénk, hogyha a munkánkban önök is részt vennének. Tehát a talajszennyezés veszélyezteti a fenntartható fejlődést, és csak a terepen lehet megelőzni. Dolgozzunk együtt a talaj egészsége és az élelmiszerbiztonság érdekében. Most már megtörtént a nemzetközi figyelemfelhívás, megvannak a tudósok, adatok, tehát most már nincs kifogás, itt az ideje, hogy lépjünk. Köszönöm figyelmüket! Lichtenberger asszony, Weiss úr jelentkeztek. Csak egy-egy percet tudok adni, mert eh, egyébként csúszni fog akkor az MV bizottsággal közös meghallgatásunk. asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A beszámolót, a jelentést Galícia tartományból származom, és fő tevékenységem kis hazámban abból áll képviselőként, hogy sorra járom azokat a vidéki térségeket, ahol ipari hulladék lerakása történt a múltban. mert sajnos a bányák elhagyott vidéki térségeket használtak arra, hogy mindenfélét lerakjanak ott, és egyes helyeken nagyon súlyos és szomorú a helyzet. Itt az idő, hogy tegyünk valamit. Egyes lerakók kifejezetten mérgező anyagokat tartalmaznak, a helyiek konkrét megmérgezése zajlik, és ha valamiről, akkor erről beszélnünk kell az Agri Bizottságban is. És gondolom, hogy ez nem csak spanyolországi sajátosság, hanem előfordul sajnos ugyanez máshol is. Teljesen egyetértek, asszonyom. Ezzel a témával fogunk még egyszer érdemben és mélyebben is foglalkozni. Változtassunk meg a jelenlegi kaprendszerben, talajvédelmi területen? Hausling asszonynak adok szót. Máshol pedig az a gond, hogy egyes területeket elzárnak a mezőgazdaság elől, de módszereket, célzott módszereket kell alkalmazni, ezzel egyetértünk. Az új technológiák van figyelemmel ez a szöveg ezekre az új technológiákra. Enyú úrhoz hasonlóan én is késtem elnézést, de a témát nagyon fontosnak és érdekesnek tartom. Hatalmas lehetőséget látok a talaj minőség javításában, ráadásul win-win módon, hiszen ha a talaj jobb, fenntarthatóbb a mezőgazdálkodás, fenntarthatóbb a víz készlet, akkor az a mezőgazdaságnak is jó. Vannak olyan technológiák, új kutatási innovációk, amelyek eh, segíthetik ezt az átállást, és eh, szerintem is ebbe az irányba kell elmozdulni. Éppen eh, újra írjuk a műanyag trágya irány, műtrágya irányelvet, a kadmium, a nitrátok területén nagyon sok új innovatív megoldás létezik, és nem szabad mindent a mezőgazdák rovására írni, nekik felróni. Eljött az ideje annak, hogy egy új jogalkotással szabályozzuk a műtrágyák kadmium tartalmát. Köszönöm szépen! kérek mindenkit, hogy fogja mondók helyet rövidre, mert az Envi bizottság már itt toporog a kapuk előtt, a közös meghallgatásra jöttek, bár lehet, hogy az Envi kollégákat is érdekli persze a talajminőségről szóló vita. Köszönöm szépen. Amikor engem megválasztottak, akkor azóta mindig az van, hogy sohasem kezdjük el az ülést időben, és a végén meg rohanni kell. Nos, ez a téma is ilyen. Ez egy nagyon fontos téma, nem hagyhatjuk, hogy mérgezzenek minket. Ha mérgeznek minket, akkor meghalunk. Ez élethalál kérdése. Hasonló a gondolatot, mint ki szeretnék fejteni Egnyú úréhoz, de én sokkal jobban aggódom, mert az aneuróbb lebomlás módszere és a szennyvízi szappal kapcsolatos kérdések szerintem sokkal súlyosabbak, mint gondolnánk. És tömegesen látjuk azt, hogy a, a szennyvízi szap alapot kezeletlenül használják föl, és belőle kadmium, réz és egyéb nehéz fémek oldódnak bele a talajba. A dokumentumban is van erről szó, de nincs kellő arány eh, adva a problémának, nincs eléggé világosan leszögezve, hogy mi a probléma, mekkora a probléma. Attól tartok, hogy noha az ember egy értelmes állat elvileg, hogy eh, ebben a témában nem vagyunk okosabbak a földi gilisztáknál, és csak túrjuk a földet, de nem változtatunk annak a minőségén. Ez az egész itt egy vicc. Proszę pana, no bardzo proszę, pan, pan nie poseł Schreier. Föld talajba bekerülése ö, súlyos gondot okoz. 2050-ig vonatkozó stratégiát akarunk kidolgozni,